Megnyitom a mai ülést. Első napi rendi pontunk ma egy igen fontos téma lesz. Három jelentés tartozik hozzá, a belső piacról és a fogyasztóvédelemről szól mindhárom jelentés. Thun von Honstein grófnő jelentése a, az eredménytábláról, Hétasszony jelentésre a fogyasztóvédelemről és Busoly úr jelentésre a Solvit rendszerről. A szót először a jelentés, első jelentés szerzőjének adom meg négy percben, hogy bemutassa nekünk a témát. A témák jelentést tevői tudják, hogy még két percet kapnak majd a vita végén is, hogy válaszolhassanak, reagálhassanak az időközben elhangzottakra. Úgyhogy ha most három percet használnak föl csak a négyből, akkor a végén kettő helyet hármat kaphatnak, tehát összesen hat percük van ez a lényeg. Ezt írja elő az eljárási szabályzat. Most tehát eh, Tunod Hornstein grófnőnek adom meg a szót, hogy bemutassa nekünk jelentését. Öni szó, asszonyom. E, panie przewodniczący, panie komisarz, szanowne... úr, Nagy örömömre szolgál, hogy a 19. belső piaci eredménytábláról elkészíthettem ezt a jelentést. Tavaly júliusban látott ez napvilágot, és azt mutatja, hogy a belső piaci célokat egyre inkább sikerül elérnünk. A célokat az állam és kormányfők tűzték ki maguk elé annak érdekében, hogy az irányelvek és egyéb belső piaci szabályok átvételének hiányosságai 1%-ot nem, halla, nem haladnak meg. Van azonban legalább egy tagállam, ahol nagyon komoly lemaradásról beszéltünk. Itt több mint 100 belső piaci irányelv hiányzik még. 20 kettő irányelvet pedig az átvételt követő két éven belül nem sikerült a gyakorlatba átültetni a tagállamoknak. Többet kell tenniük annak érdekében, hogy a belső piac előnyeit minden uniós tagállam összes állampolgára élvezhesse. A következő eredménytábla első változatát is már a kezemben tartom, ami további javulást mutat a jogszabályok átvételének hiányossága 7 tized százalékra csökkent, ami a valaha látott legjobb eredmény. Ez jól mutatja, hogy az Európai Bizottságnak jobban sikerült nyomást gyakorolni a tagállamokra, sokkal jobban sikerült mobilizálni őket, ezért gratulálunk az Európai Bizottságnak ehhez az erőfeszítéséhez. 74 irányelvet azonban legalább egy tagállamban még nem hajtottak végre. Ez további akadályok meglétét mutatja, és ezek az akadályok gátolják a belső piac működését, és a fogyasztók érdekeit, illetve a vállalkozók érdekeit sértik. Ezen akadályokat kell lebontanunk, ezért azt javaslom, jelentésemben, hogy az uniós jogszabályok végrehajtásáért felelős eh, szervek, intézmények, eh, hivatalok szorosabb együttműködés keretében eh, tehetik ezt. A belső piaci fórum egyesítheti mindezeket a szerveket, a fogyasztói szervezeteket, a vállalkozói érdekvédelmi szerveket, illetve a különböző jogszabályalkotó testületeket, nemzeti parlamenteket, illetve a tagállamok közötti bevált gyakorlatok cseréjét is segítheti, és további stratégiák kidolgozásának is fóruma lehet. Annak érdekében, hogy ezen akadályokat lebontsuk, azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a belső piaci tesztet alkalmazza új jogszabályokra, mielőtt javaslatot tenne. Célunk ezzel az, hogy a négy alapszabadságot ne sértse semmilyen újonnan elfogadott jogszabály. Roppant fontosnak tartjuk azt is, hogy az emberek, a polgárok tisztában legyenek azzal, hogy a belső piacnak hogyan kell és kellene működnie, hiszen alapvetően a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva hoztuk létre a belső piacot. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a belső piaci eredménytábla táblát amikor nyilvánosságra hozza, akkor a fogyasztói iránymutatással segítő irodákkal kapcsolatban, illetve a szolvitta kapcsolatban is hozzanak nyilvánosságra információt. Biztos vagyok benne, hogy a szolvit jelentéssel együtt hozzájárulhatunk a belső piaci jogszabályok zökkenőmentesebb eh, alkalmazásához és végrehajtásához. Remélhetőleg ezáltal a fogyasztókat és az európai cégeket kevesebb eh, akadály akadályozza majd a belső piacon. Köszönöm. Képviselőasszony, a következő előadónak adom meg a szót, Anna Head asszonynak négy percre. Parancsoljon. Tack så mycket, ordförande. Först och främst Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék az árnyék jelentéstevőnek és minden munkatársnak köszönetet mondani a nagyon jó együttműködésért. Kitűnő dolognak tartom, hogy ismét elkészült egy jelentés, amely széles körű támogatást élvez a Fogyasztóvédelmi Szakbizottságban. Én mindig is mondtam, hogy az EU-ban javítani kell a helyzetet a fogyasztóvédelem területén, ha azt akarjuk, hogy jól működjön a belső piac. 2007-ben volt egy fogyasztóvédelmi biztos a bizottságban, és ez hozzájárult ahhoz, hogy jelentős előrelépést tudtunk elérni az EU-ban a fogyasztóvédelem területén. A fogyasztóvédelmi barométer léte is Kuneva biztos asszony tevékenységének köszönhető. Reméljük, hogy a jövőben sem fognak gyengülni a fogyasztói jogok az új bizottsági felállás kapcsán, hiszen a Lisszaboni Szerződés 12. cikke kimondja, hogy az Európai Unió minden szakpolitikai területén figyelembe kell venni a fogyasztók érdekeit. Ez fontos előrelépés a fogyasztók érdekében, és nem szabad engedni azt, hogy a következő években megfeledkezzünk eh, ennek a, a fogyasztóvédelemnek a jelentőségéről. Az eredmény táblával kapcsolatos eh, publikációkból is kiderül, hogy mennyire fontos a fogyasztóvédelem kérdése hiszen a fogyasztóknak magas szintű elvárásai vannak, és mindenképpen javítani kell a helyzetet a fogyasztói piacokon. Az indikátorok az ár, azután a termék biztonsága és a vevői megelégedettség voltak, ennek az alapján mérjük vagy készül el a fogyasztói eredménytáblázat. Azonban új mutatókra is szükség van, és javítani kell a mutatók alkalmazását. A mai helyzetben azonban jónak és kielégítőnek tartom a jelenlegi e, mutatókat, és e, azt, hogy ennyi indikátorral dolgozunk. A barométer kapcsán még nyilvánvalóan, hogy e, időt kell adnunk, hogy ez javuljon, fejlődjön, hiszen még nagyon fiatal, szinte újszülöttről van szó. A fogyasztóknak nyilvánvalóan és jól láthatóan több problémáik van a szolgáltatásokkal, mint az árukkal. Az elektronikus kereskedelem is lassabban fejlődött a vártnál. A fogyasztók sokszor nyugtalanok, hogyha határon átnyúló vásárlásba vágnak bele. A jogszabályok átültetésével kapcsolatban nagyon fontos, hogy ezt tudjuk ellenőrizni, ez kell a piac szavartalan működéséhez. Emellett az adatok rávilágítanak arra, hogy vannak különbségek a tagállamok között, és még mindenképpen lehetőség van arra, hogy javuljon a helyzet. Felhívom bizottságot arra, hogy egy zöld könyvet készítsen el arról, hogy hogyan lehetne javítani az ellenőrzési mechanizmusokat. Hát ez az előfeltétele annak, hogy erősödjön a fogyasztók bizalma. Az EU-ban a felügyeltek kapcsolatos szabályok nem egységesek. Elég nagy különbségek vannak a piaci felügyelet költségvetése, illetve az ellenőrök számának a tekintetében is. Éppen ezért az EU-nak és a tagállamoknak határozottabban eh, kell lépéseket tenni a fogyasztóvédelem erősítése érdekében. Szükség van arra, hogy a fogyasztók biztonságban érezzék magukat és élvezhessék a belső piac valamennyi előnyét. Erősíteni kell a piacfelügyeletet, az ellenőrzést, hiszen így tudjuk erősíteni az emberek bizalmát is hiszen a fogyasztásnak döntő szerepe van a gazdaság élénkítése szempontjából is. Köszönöm szépen, Hédasszony, és most a harmadik jelentés tevőnek, azaz Busói úrnak adom meg a szót. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule președinte de ședință, dragi colegi, domnilor comisari. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek nekem a Szolvit jelentés elkészítésében, azaz köszönet életi a titkárságot, és minden munkatársat, akik ennek a, munká, ebben a munkában részt vettek. A Szolvit informális megoldásokat kínál azokra a problémákra, amelyek abból adódnak, hogy nem korrektül alkalmazzuk a belső piaci szabályokat. Nagyon hasznos ez a fogyasztók és a e, piaci szereplők számára is, e, valamint az európai jogalkotó e, számára is. A belső piac zavartalan működése kapcsán azért merülnek fel problémák, és a Solvit sokszor jó megoldásokat kínál. A bíróságok ugyanis nagyon sokszor túlterheltek. Figyelembe kell vennünk azt, hogy egyre több úgynevezett szolvét ügy van, és a szolvét tulajdonképpen a saját sikerének az áldozata lett. Kiváló minőségű szolgáltatást nyújtanak a szolvét központok, központok, de túl kevesen dolgoznak ezekben a központokban. Fel kellene venni új munkatársakat annak függvényében kellene megállapítani, hogy hányan dolgozzanak egy szolvit központban, hogy hát mekkora területet fednek eh, le, és hány ügyük van. Eh, csak akkor kell a szolvit központhoz fordulni, hogyha arra valóban szükség van, hiszen ennek nagyon magas a költség vonzata. Meg kell oldani a finanszírozás, a szolvit központok finanszírozásának a problémáját, és alternatív finanszírozási forrásokban is gondolkoznunk kell. Szükség van a szolid hálózatra, és gondolom önök is egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy nagyon fontos szerepet töltenek be a szolid központok. A KKV-k nagyon sok pénzt szakaríthatnak meg, és ezt más területen ruházhatják be, hogyha a szolid központhoz fordulnak a hagyományos bírósági eljárás helyett. A fogyasztók elkerülhetik azt, hogy vele bonyolódjanak hosszú, bonyolult, költséges jogorvoslati eljárásokba, perekbe. Ez a hálózat nagyon hatékony, ezért szükség lenne arra, hogy a tagállamok is és a bizottság is, valamint a parlamenti képviselők is aktívan próbálják erősíteni, támogatni a szolvitot. Jobban kellene használnunk a média tájékoztatásra, kampányokra lenne szükség, és egy egységes szolvit eh, gateway-t, kaput is létre kellene hozni ki lehetne jelölni egy eh, a szolvit hálózatokért felelős eh, szemét. Európai parlamenti képviselőként mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nemzeti parlamentek is jobban ismerjék a szolvitot. A szolvét hálózat erősítésére szükség van. Egy állásfoglalást fogadtunk már korábban is el, és a jelentésem is talán tartalmaz olyan elemeket, amelyeket eljuttathatunk a tagállamokhoz, hogy ebből végül is mindenki profitálhasson. A szulvittal kapcsolatban el kell mondani azt, hogy a PETI szakbizottsághoz benyújtott panaszok, petíciók megoldása lehet megoldás akkor, hogyha a szolvit nem talál megoldást valamilyen problémára. De össze kellene kapcsolnunk a parlamenti PETI szakbizottság honlapját, illetve a nemzeti parlamentek megfelelő szakbizottságának a honlapjait. Ez talán csak néhány gondolat, amelyek szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy javuljon ennek a hálózatnak a munkája, és jobb, magasabb szintű segítséget tudjunk adni a fogyasztóknak. A szolvét hát sikeresen működik, de e, a maximumot kihozzuk belőle, az további jelentésekre van szükség. Köszönöm szépen a kolléga úrnak. Ezzel a három jelentés szerzőit meghallgattuk, és most megadom Bárnyi biztos úrnak a szót, hogy mondja el a bizottság álláspontját, utána majd más biztosokat is meghallgatunk a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt képviselők! Nagyon fontosnak tartom azt, hogy végre ö, Zsamari kollégámmal tényleg egymás mellett állva válaszolhatunk ezekre a kérdésekre, és foglalhatjuk össze önök számára, hogy a különböző eszközöket hogyan lehet szerintünk hatékonyabbá tenni. Politikai karrierem során megtanultam, hogy nem elég a dolgokat beindítani, hanem követni is kell a működésüket. Mindegy, hogy most a nemzeti parlamentek és a az Európai Parlament kontextusában, vagy a bizottság kontextusában egy biztos, hogy folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy végrehajtják-e az eldöntött dolgokat a végrehajtók, adott esetben a tagállamok. És mindhárom jelentés végül is erről szól, hogy a végrehajtás ellenőrzését erősíteni kell. Nagyon komoly jelentésekről van szó, nagyon szakszerűen megfogalmazott szövegekről. Éppen ezért meg szeretném köszönni mindhárom előadónak a minőségi munkát. Miről van szó? A belső piacról. Tegnap este, meglehetősen késői órán alkalmam volt itt önöknek elmondani a plenáris ülésen, hogy a gazdasági válság közepette nem engedhetjük meg magunknak, hogy kihasználatlanul hagyjuk gazdasági potenciálunkat együttműködési potenciálunkat. Ha a belső piac úgy működne, ahogy működnie kéne, akkor fél százalékos, másfél százalékos növekedésre tehetnénk szert, pusztán az automatikus működés által. Tehát <clears throat> első rendű feladatunk ebben a pillanatban, Barozó úr is tekintéz ezt, hogy erősítsük a koordinációt. Például az eredménytábla segítségével. Miért olyan fontos ez az eredménytábla? Azért, mert, és majd Daly kollégám elmondja önöknek a részleteket, John Daly kollégám, hogy ez a fogyasztók szempontjából is fontos, ez az eredménytábla, ezt Hohenstein asszony is összefoglalta. Az eredménytábla kapcsán elmondta hogy milyen jó hírek és milyen rossz hírek <clears throat> foglalhatók össze. 1521 különböző jogi szöveg vonatkozik a belső piacra, és nyilvánvaló, hogy javult az utóbbi időben a végrehajtási mutató, de még mindig rossz mert a tagállamok gyakran késlekednek, nem tudják, hogyan kéne átültetni az irányelveket, és az eredménytábla segíti őket ebben. De, tehát ez az jó hír. Mi a rossz hír? Az, hogy a végrehajtás minőségével sajnos gond van. Tehát számszerűen javult valamelyest az átültetés, de ez a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament feladata lenne, hogy az átültetés minőségét most végre nyomon kövessük. Amikor itt jártam önök előtt, önöknél, akkor már bejelentettem, hogy a fővárosokkal ö, azon leszek, hogy az átültetés minőségét javítsuk, és találkozni fogok minden olyan hatóság képviselőjével a tagállamokban, akik felelősek ezért. Az eredménytábla által feltárt hiányosságokat, tehát át fogjuk tekinteni közösen a tagállami felelősökkel egyetértek teljesen azzal a gondolattal, hogy hozzunk létre egy belső piaci fórumot, ahol folyamatosan találkoznak egymással a belső piac döntéshozói. A nemzeti parlamentek fő felelősei és a gazdaság képviselői. És ebben a körben folyamatosan tekintsük át, hogy mi a teendő. Nagyon hasznos lenne, hogyha végre sikerülne mindenkit egy asztal mellé leültetni. Először is ugye bizalmat kell építeni, és a közös munka kereteit kell meghatározni. A Solvit végül is erre szolgál, nagyon fontos eszköz, és jelentős eredményeket értünk el általa. 500 esetet kezelt már a Solvit, és oldott meg egyeztetéssel. És itt nem csak a polgárokról, hanem a cégekről is szó van. Sok cég pénzt takarított meg azáltal, hogy a szolviton keresztül egyeztette különbségeit. Ha valóban a belső piaci politika középpontjába a cégeket helyezzük, akkor ez tovább javulhat. És közvetlenül megoldhatják egymással a vállalkozások a problémáikat. A SMAS német rövidítés, amely a szolgáltató és segítségnyújtó szolgáltatások hálózata ugyancsak ezt a célt szolgálja, és jelentős eredményeket sikerült ezáltal is elérni. Tehát most már több eszköz, az eredménytábla, a Solvit és a SMAS is a kezünkben van, és gondolom, hogy a kollégák további erőfeszítéseket fognak tenni annak érdekében, hogy ezek összeérjenek, és a különböző eszközök egymásra jobban koordinált módon mutassanak ugyanabba az irányba. Én minden esetre azon leszek, hogy az eszközök koordinációja jobb legyen. Ezt személyesen is vállalom önök előtt, és a különböző követő monitoring rendszerek összehangolását is javítani fogom. Köszönöm szépen, elnök. Eh, Köszönöm, megadom most a szót John Daly úrnak, eh, Dali biztos úrnak. Tegnap fontos témák kell foglalkozni, esélyegyenlőség és női jogok kérdésével, de ez a mai téma hasonlóan fontos. Dali úr, önél szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Ha megengedik, akkor a belső eredménytábla, illetve a védelmi kérdéssel foglalkozom ma. Szeretnék köszönet mondani eh, Anna Hednek, kiváló munkát végzett a jelentés előadójaként. A fogyasztóvédelem a társadalmi és gazdasági kihívások közül az egyik legfontosabb. Manapság ez az emberekről szól. Tájékoztatni kell a fogyasztókat, és ezzel versenyképességet az innovációt javítani. De talán még fontosabb ennél az, hogy a belső piac valóban működjön, és a fogyasztók érdekeit szolgálja. Ez lehet az igazi adóász, eh, ahhoz az segítvén, hogy eh, újra eh, kapcsolatot teremtsünk, kapcsolatot találjunk a fogyasztókkal, a polgárokkal. Ennek érdekében az Európai Bizottság tagjaként mindent megteszek annak érdekében, hogy gyakorlati előnyeit is évezhessék ezeknek a szabályoknak az európai fogyasztók. Barátom, Michel Barnier az előttem szólt, és az, hogy egymás után beszélünk is jól mutatja, hogy hogyan tudunk mi együttműködni szorosan a bizottságban, a kollégiumban. Az Európai Bizottság különböző tárcáin belül benchmarkokkal benchmarkok segítségével mérjük azt, hogy különböző ágazati területeken eh, valóban működik-e a belső piac, a fogyasztók érdekeit védjük-e. Az e- eredménytábla jó, pontosan ezt a célt szolgálja. A fogyasztók, KKV-k és egyéb kiskereskedők, szolgáltatók számára is jól mutatja, hogy eh, milyen a jogi keret, és azt is mutatja, hogy a tagállamok mit tesznek annak érdekében, hogy valóban alkalmazzák a vonatkozó jogszabályokat. A végrehajtása kapcsolatban jó azt látni, hogy az Európai Parlament is ugyanolyan fontosnak tartja, mint mi, azt, hogy a papíron létező jogokat a gyakorlatban is élvezhessék az európai polgárok. Sok még a tanulvalunk ez ügyben. 2009. júliusi eh, dokumentumunkban eh, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a közös a belső piaci jogszabályok végrehajtása terén eh, javítsuk a helyzetet. Egyik prioritás az lehet, hogy a határon átnyúló hálózatok hatékonysága javuljon. Ez a kereskedők számára egyértelmű üzenet lehet, hogy nincs már hova elbújniuk az unión belül, mindenhol utolérő őket a fogyasztóvédők keze. Ugyanez igaz a harmadik ország bankokkal folytatott együttműködésre. Ez azonban a nemzeti hivataloknak megfelelő költségvetésre és alkalmazotti gárdára van szükség. Manapság ez különösen nehéz, de a fogyasztóvédelmi jogok károsodása negatív hatással lehet a gazdaságra is. Fontos tehát, hogy a szabályok megvalósulása nem csak a fogyasztók érdekeit, hanem a gazdaság egészének érdekeit szolgálja, ezért a parlament és bizottság eh, együtt kell, hogy működjön, hogy ezt az üzenetet minden tagállam meghallja. Az Európa eh, egészére kiterjedő eh, vizsgálatok, összehangolt fellépések sajnálatos módon még nem hozták meg a kívánt eredményt, ezért a szerződésben jogalapot kell keresnünk arra, hogy a fogyasztó védelmet tovább erősítsük, főként az Európai Bizottság hatáskörének megerősítése által. Ezt csak akkor tesszük meg, hogyha úgy érezzük, hogy ez nemzeti szinten is javíthatja a helyzetet. Az alternatív vita megoldási eh, mechanizmusok a cégek és a fogyasztók érdekét egyaránt szolgálják, a kollektív követelések kezelése terén Almúnia biztos úrral és Reding biztos asszonynal is mögöttük annak érdekében, hogy lépjünk. Végezetül 2013 után is a jelenlegi fogyasztóvédelmi program lejárta után is folytatnunk kell ennek a kellő finanszírozását, ambiciózusnak kell maradnunk annak érdekében, hogy az eredménytábla e, munkája is folytatódhasson, hiszen enélkül, illetve együttműködés nélkül a belső piac nem tudja azokat az előnyöket biztosítani a fogyasztók számára, amelyeket tőle elvárunk. Köszönjük, biztos úr, mondja az elnök engedik, akkor egy percre megadnám Buszutil úrnak a szót a petíciós bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr. A petíciós bizottság nevében a Solvit hálózatról szólnék egy pár szót. Nagyon sokat segíthet a fogyasztóknak a Solvit, mégis meg kell említenem azt, hogy szükség van az érintettek, az érdekelt felek közötti szoros együttműködésre. Mit tehet egy állampolgár, ha nehézségbe kerül? A parlamenthez, a bizottsághoz fordulhat, a szerződés 149-es cikke alapján a parlamenthez, ha a parlamenthez fordul egy állampolgár, akkor a parlament ezt az ügyet a bizottsághoz továbbíthatja, persze fordulhat az a fogyasztó az állampolgár panaszával a Szolvithoz is, illetve a nemzeti hivatalokhoz. Ennek az a végeredménye, hogy az emberek nem tudják, hogy kihez is kell vagy érdemes fordulniuk. A petíciós bizottság nevében felszólítok minden intézményt arra, hogy szorosabban működjenek együtt, hiszen arra van szükségünk, hogy az emberek tudják, hogy hova fordulhatnak segítségért. Köszönjük, Buszutilint, mondja az elnök. Köszönjük, hogy tartotta az egyperces időkorlátot, most pedig, ha megengedik, akkor e, a frakciók felszólalói következnek. Elsőként Rojtova asszony az Európai Néppárt nevében. Parancsoljon két percben. E, Váženyi kollégové! Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Tisztelt biztos urak! Ez a Solvit internet portál már 8 éve működik, és sikerült a panaszok 83%-át megoldani. Ezeket a problémákat az okozza, hogy az EU jogot nem jól alkalmazzák. Tíz napon belül sikerült megoldást találni a problémákra egyébként. 2008-ban ennek köszönhetően 320 millió eurót sikerült megtakarítani. A problémáknak két csoportja létezik általában ezen a területen. Az egyik az irányelvek hiányos átültetése, vagy hogy egyáltalán nem ültetik át az irányelveket. A másik probléma azzal függ össze, hogy nem alkalmazzák elég széles körben a szolvitot. Csehországban például csak a bejegyzett vállalatok 7%-a tudja azt, hogy létezik a szolvit. Franciaországban pedig az illetékes hatóságnál egyetlen egy gyakornok foglalkozik a szolvittal, tehát a szolvitet ismertebbé kell tennünk, növelni kell az ismertségét, és több forrásra van szükség a szolid működéséhez, de ennél is fontosabb az, hogy propagáljuk, tegyük ismerté a szolvitot. A szolvit általában egy egyablakos rendszerben kellene, hogy működjön, tehát egy helyen lehessen ehhez hozzáférni, ez lenne a legjobb megoldás. Ehhez szükség lenne arra is, hogy a bizottság végezzen egy elemzést, és tegye közzé azt, hogy az éves jelentésében, hogy milyen problémák vannak a szolvittal kapcsolatban a tagállamokban, és ezeket a problémákat hogyan lenne megoldani. A jelentésem nagy többségi támogatást kapott, remélem, hogy a plenáris ülésen is ez lesz a helyzet, és köszönöm mindenkinek a segítséget. Köszönöm szépen, Rojtova asszony. A Szociáldemokrata frakció nevében egy percben Gebhardt asszonyé a szó. Kedves kollégák, tisztelt biztos urak! A belső piacról, fogyasztóvédelemről, az emberek mobilitásáról beszélünk, és ennek kapcsán erről a három jogi eszközről, illetve a három jelentésről. Hogy ezt a három témát együtt tudjuk megtárgyalni, az egy nagy előny és nagy nyereség, hiszen a belső piacon a munkavállalók érdekeit egy, együtt kell figyelembe vennünk. Nagyon jó, hogy ma ezt a közös vitát le tudjuk folytatni erről a három jelentésről. Azt hiszem három politikai alapelvet kell mindenek előtt megemlítenünk. Az első, és ezt Barnier biztos úr eh, nagyon eh, jól összefoglalta, gondoskodnunk kell arról, hogy ez a protekcionizmus, ami még azért nagyon is erőteljesen jelen van a tagállamokban és a nemzeti eh, kormányzatokban, hogy ezt meghaladjuk. A második fontos politikai elv, tisztelt kollégáim, az, hogy a fogyasztók jogait és a munkavállalók jogait egyszerre nagyon magas szinten védjük és biztosítsuk. A belső piac azaz nem jelent deregulációt, jogok csorbítását, hanem azt jelenti, hogy közösen nagyon magas szinten biztosítjuk ezeket a jogokat. És éppen ezért, kedves kollégák, van a jelentésben Thun von Hohenstein asszony jelentésében egy elem, amit nem tartok jónak. Ez az úgynevezett belső piaci teszt, vagy belső piaci e- eredménytábla. Ez egy rossz fogalom, mert olyan képzetet kell tenni, mint csak arról lenne szó, hogy a belső piac hogyan működik. Nem, nem csak erről van szó. Azt akarjuk, hogy az Európai Unióban a jogalkotással is befolyásoljuk a fogyasztók, illetve a munkavállalók jogait, és e- ezért utasítjuk el a jelentést. Ez egy rossz szóhasználat, egy rossz fogalom. Másodszorban eh, európai szinten a jogok érvényesítéséhez egy eh, szükség van a eh, csoportos keresetek rendszerére, hogy a fogyasztók ne legyenek magukra hagyva a belső piacon, hanem tudják érvényesíteni a jogaikat. Köszönöm szépen. A liberális frakció nevében Rosford úr szó kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Mindenek előtt eh, szeretném leszögezni, mennyire örülök annak, eh, hogy ma itt eh, megvitathatjuk ezeket a kérdéseket. A belső piacsal kapcsolatban egy ász van a kezünkben, amit ahogy Barney biztos is mondta, mindenképpen ki kell játszanunk. A fogyasztó, a fogyasztás, a legalábbis rövid távon a gazdasági növekedés legfontosabb motorja. Ezért, de azt nem lehet mindegy, hogy milyen fogyasztásról beszélünk, fenntartható, felelősség teljes fogyasztást akarunk, ahol nem csak arról van szó, hogy mindig a legolcsóbb terméket vásároljuk meg, nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy rossz minőségű árukat vásárolnak a fogyasztók, amelyeket az Európai Unión kívül állítanak elő, és ennek a legmegbízhatóbb termelők vagy gyártók esnek áldozatul. Ezért törekedni kell arra, hogy a fogyasztók és a vállalatok közötti kapcsolat is javuljon, és így erősítsük tovább a belső piacot. Szeretnék egy fontos üzenetet megfogalmazni a bizottságnak. Igen, Dali biztos úr, természetesen megkapja a támogatásunkat, de azért aggódunk a kompetenciák megosztása miatt a bizottságon belül, mert attól félünk, hogy szétaprózódik ez a terület. Kérjük, hogy a két biztos nagyon koherens módon dolgozzon együtt, hiszen a fogyasztók érdekeit minden uniós politika intézkedés kapcsán figyelembe kell venni a szellemiségbe és a törvény betűje szerint is nem csak Báni úr és Dali úr, hanem Reading asszony is érintett. Itt van például a csoportos keresetre vonatkozó zöld könyv. Dali úr, szerettem volna megkérdezni, van már egy határidő, vagy valamilyen ütemezés eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatban? És nagyon jó lenne, hogyha találnánk egy új, sajátosan európai formát eh, a csoportos keresetekre, hogy eh, itt ne vegyük át az amerikai rendszer minden túlburjánzását és káros kinövését. Itt nem szabad a különböző érdekek egymás, érdekeket egymás ellen kiátszani. Hét asszonynak is köszönöm a nagyon átfogó jelentést. Csak egy pontot szeretnék kiemelni, a fogyasztók képzésének a kérdését. Ez rendkívül fontos, és nem csak a gyerekekkel kapcsolatban, ez az egész életen át kell, hogy tartson, ugyanis a termékek állandóan változnak, ezért minden egyre bonyolultabbá válik. Elnézést, nem látom az órát, nem tudom, hogy van-e még időm. Már két és fél percnél tartunk, mondja az elnök. Jó, akkor be is fejezem. Csak annyit mondanék még, hogy ez a belső piaci eredmény tábla vagy barométer, ez jó, statisztikák is hasznosak, de ezzel nem lehet helyettesíteni a politikai akaratot. Köszönöm szépen, Rosfor úr. Valami nem működik itt a gépezettel a liberálisoknál. Most négy percben Rülászonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem sikerült rövidebben összefoglalni a mondani valómat, mint az előttem szólnak. A jelenlegi válságban a belső piac védelme, és amit Bárnyi úr elmondott, nagyon fontos, de a belső piac azt is feltételezi, hogy a polgároknak bizalma legyen a működése szempontjából a belső piacban. És ez sok szinten valósul meg, vagy nem valósul meg, és mi képviselők, otthoni választóinktól tudjuk, hogy nagyon sok félelem veszi körül a belső piacot a választók körében, és ezért alakul ki az a protekcionizmus a, a kormányok részéről, mert megpróbálnak a polgárok félelmeire választ adni. Tehát nekünk azon kell lennünk, hogy több bizalom bizalmat vethessenek a polgáraink a belső piacba, és ehhez a fogyasztóvédelmet kell megerősíteni. A fogyasztóvédelem védelem ha magas színvonalon megvalósul, akkor ezt a félelmet eloszlathatja, és védheti a polgárokat. Ezért ezen a területen különösen össze kell fognunk, és örülök annak, hogy a két biztos most e téma kapcsán együtt lépett föl. Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, és jó, hogy nem egyedül felelős egy biztos a fogyasztóvédelemért, hanem ezt közösen kell kialakítani a több biztosnak. Ez is mutatja azt, hogy ezen a területen a bizottság is belátta, hogy együttműködésre van szükség, és talán így a polgárok félelmei is eloszlathatóak. Remélem, hogy ez nem egy alkalmi együttműködés csak, hanem hosszú távon is így lesz, és remélem, hogy a fogyasztók csoportos panasza tekintetében is megvalósul majd az együttműködés. Ugyanis nem csak több eszközre van szükségünk, amelyek mutatják a polgároknak, hogy törődünk a védelmükkel, a szolvit, ilyen szempontból nagyon fontos, hanem arra is szükség van, hogy a szolvitot kibővítsük olyan értelemben, hogy még több ismeretet, még több ö, ö, terjeszten a belső piacról, és így csökkentse a belső piacról kapcsolatos félelmeket. A szolvit a tagállamok szintjére lebontva igen hasznos eszköz lehet. Én idén a költségvetésért is felelős előadó vagyok, és Dali úrnak köszönöm, hogy utalt a költségvetési aspektusaira is a kérdésnek. Ezt a költségvetési bizottságban ö, eljött hozzánk, és elmondta számunkra, hogy vállalja, hogy megfelelő pénzeket fordít majd erre a célra. Hogy összefoglaljam a mondandómat, a három jelentés úgy gondolom, hogy fontos jelértékű szöveg. Egyetlen egy olyan pont van, amelyel kapcsolatban kritikát kell, hogy gyakoroljunk. Úgy érzem, hogy az belső piacra vonatkozó ellenőrzési mechanizmusok egy kicsit egyoldalúak. Több szempontúvé kéne tenni őket a fenntarthatóság, a szociális szempontot is be kéne venni a monitoringba. Nem csak magát a piacot kell felügyelni, hanem a szubszidiritás elve értelmében minden a piachoz kapcsolódó ágazatot. Tehát az úgynevezett check, a binnenmark, a belső piac ellenőrzése, tesztelése során kérem, hogy ezen aspektusokra is legyenek figyelemmel. Itt ül a felelős kolléga, és gondolom hallotta, amit mondok. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most az LKR frakció nevében Bielen kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A belső piac kiépítése ugye a négy szabadság elvére épül. És még mindig nem sikerült teljes körűen végrehajtani ezeket, különös tekintettel a munkaerő szabad áramlására. Nagyon fontos lenne tehát most, hogy most a gazdasági lelassulás idején, a gazdasági válság idején különösen odafigyeljünk arra, hogy ez ne szenvedjen további ö, csorbát. A belső piac mellett csak akkor tudunk érvelni politikai értelemben, ezt Rosfor asszony is elmondta, hogyha a polgárok bizalmát megnyerjük. Gratulálok a parlament elnökének ahhoz, hogy ezeket a témákat kiemelt vitává tette itt a plenárison és Malcolm Harbournek is nagy érdeme van abban, hogy a belső piaci bizottság tagjaként összefogta ezeket a témákat. A három előadónak is köszönettel tartozom. Ugyanakkor egyfajta abszurditást is látok itt, hiszen amikor Tún asszony kiváló jelentését olvasom az eredménytábláról, azt látom, hogy ez 2008-as adatokra ö, alapul, ugyanis 2009-re vonatkozóan a bizottság még nem adta ki az eredménytáblát. Ez is, ö, ez a hiányosság is ö, azt mutatja, hogy a jövőben a bizottságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az eredménytáblákat folyamatosan kibocsássa. A fogyasztóvédelmi ö, és a Solvit eszköz kapcsán ugyanezt tudom elmondani. Egyszerre kéne ezeket megjelentetni. Támogatom Tunasszony véleményét a tekintetben, hogy egy éves fórum megrendezésére lenne szükség, ahol minden érintett egyesztalhoz ül, és ahol kötelező módon a belső piac tesztjét a résztvevők végrehajtják, és éves szinten jelentéseket és ajánlásokat tesznek a parlamentnek. Köszönöm szépen. Most a GÜE frakció nevében Trianta Filides kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy Lisszaboni szerződés is azt igazolja, amit a bizottság most elmondott nekünk, hogy a fogyasztók politikai értelemben vett védelme a jövő politikáinak kulcsfontosságú eleme. És persze ide tartozik a fogyasztók szabad választása és mozgása is. Csak így erősíthetjük meg a belső piacba vetett bizalmat a fogyasztók részéről, és ezáltal nőhet az Európai Unió versenyképessége is. Az árak is alacsonyabbak lesznek, ha ez megvalósul, rugalmasabbá válik a piac, mindez pedig a versenyképesség alapvető feltétele. Tehát végső soron a polgároknak teszünk jót, és a gazdaságnak is. Sajnos a jelenlegi idő nem teszi lehetővé azt, hogy nagy ütemben ebbe az irányba haladjunk, mert a versenyképesség fölé tornyosul számos egyéb probléma tagállami szinten a versenyképesség nem mindig eh, van összhangban a polgárok konkrét érdekeivel. Most például nem csökkentek az árak, pedig csökkenhettek volna. A termékek és szolgáltatások ára folyamatosan nő. Az egyetlen hiteles politika, amely a fogyasztók valódi védelmét garantálhatná, az az lenne, hogyha az emberközpontú politizálás valósulna meg végre az Európai Unióban is. Amikor az eredménytábláról beszélünk, a belső piaci eredménytábláról, és arról, hogy mennyire elégedettek a fogyasztók a belső piac működésével, nos, azt hiszem, hogy ugyan jó dolog, hogy van egy ilyen eredménytábla, de a következtetés negatív. Olyan piacra lenne szükség, amely az embereket helyezi a középpontba, és nem a termékeket, az emberek javát. Elnök úr, ha van fogyasztóvédelmi eredménytábla is, akkor ezzel mérhető lenne talán a fogyasztók elégedettsége is egy konkrét időszakban. És ha ez így van, akkor erre oda kéne figyelni. Mert attól még, hogy van eredménytábla, attól még nem lesz jobb a fogyasztónak, hanem az abban feltárt következtetéseket át kell ültetni szociális célok szociális politika mezeire, nyelvezetére. Ezért úgy gondolom, hogy a hangsúlyt olyan intézkedésekre kéne helyezni, amelyek a fogyasztók védelmét helyezik a középpontba. Gracias, kollega. Por un minuto y medio. Köszönjük, kollega. Másfél percben Rossi úr kap szót az EFD frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Ma három jogszabályról beszélünk, amelynek célja a fogyasztók védelme. A szakbizottságban már támogattuk egyébként ezeket a jelentéseket, remélhetőleg, hogy a plenárison is így alakul ez. Túl gyakran fordul az elő, hogy a fogyasztók érdekei sérülnek. Gondolok itt például arra, hogy az európai emberjogi ne nem hogyan döntött arról, hogy a kereszt a tantermekben falon megjelente vagy sem. Illetve gyakran nem tudjuk, hogy a harmadik országbeli élelmiszerek pontosan honnan érkeznek. Tehát nap mint nap érezzük a saját bőrünkön a belső piac hiányosságait. Fogyasztóvédelmi biztost is kineveztünk az előbizottságban, ezért a cél az kell, hogy legyen, hogy most már a tagállamokban harmonizáljuk a rendszereket, és figyeljük, hogy harmadik országokból mi érkezik az Unióba. Tagállamok és a bizottság között fogalom, mert feladat megosztásra van szükség. A buszolj jelentés e, a Solvit rendszerrel e, foglalkozik, amely a különböző vitásügyek rendezését tűzi célul, azonban nagyon gyakran a fogyasztók, illetve az európai cégek nincsenek tisztában azzal, hogy egyáltalán létezik ez a szolvit, nem hallgatjuk meg a fogyasztókat túl gyakran, elengedjük a fülünk mellett azt, amit mondanak. Köszönjük, ezzel eh, Angelika Vertman lesz az utolsó, aki a függetlenek nevében frakció hozzászólóként szólhat. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! A Solvit jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a belső piacon a személyek és a fogyasztók jogait jobban tudjuk érvényesíteni. Egy gyakorlatilag megközelítésre van szükség, ami a polgárok és a vállalatok számára minden különösebb tehertétel nélkül nyújt segítséget. Kiderült azonban, hogy a megkérdezett polgárok 40 százaléka próbált csak a tartózkodási jogát érvényesíteni egy másik tagállamban. Köszönjük, mondja az elnök. Az önálló felszólalók következnek. Tiziano Motti az első a sorban két percre kapszott parancsoljon. Ó, köszönöm, elnök úr! tisztelt biztos úr, illetve biztos urak, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Ma arról beszélünk, hogy a fogyasztó védelem hogyan áll Európában. Nagyon fontos téma ez. Szeretnék külön köszönetet mondani Anna Hednek, Fontunon Owenstein eh, asszonynak, illetve Buszoly úrnak. Sok kérdésben egyetértünk, a fennmaradó eh, pontokról pedig biztos vagyok benne, hogy meg tudunk állapodni. A fogyasztóvédelem kerete Európában többé-kevésbé adott, azonban az adatok erre vonatkozóan nem homogének, így nehéz döntéseket hozni, nehéz felmérni, hogy hogyan állnak a dolgok. Hiszen egy cég jövőjét nem lehet bizonytalan adatokra építeni, Remélem, hogy a jövőben rendelkezésre állnak majd olyan megbízható adatok, amelyek alapján valóban megfelelő döntéseket lehet hozni, mind a jogalkotóknak, mind a vállalkozóknak. A frakcióm véleménye az, és az én szavás saját véleményem is az, hogy valahogy meg kell találni azt az egyensúlyt, ami a belső piac zökkenőmentes működését eh, lehetővé teszi. A szolgáltatók eh, gyártók, illetve a másik oldalon a fogyasztók érdekeit kell valahogy egyen súlyba hozni, összhangba hozni, de ezt a kezdeményezést minden esetre üdvözöljük. Jó ötlet ez az eredmény e, tábla, jó ötlet a fogyasztóvédelem e, javítása, de e, nem elég a tájékoztatás, például az iskolai programok, a, ha, ha a gyerekeket hiába tájékoztatjuk, hogyha a szülők nincsenek tisztában a jogaikkal, és fordítva is igaz, a szülők hiába vannak tisztában a jogaikkal, és azzal, hogy mit vesznek, hogyha a gyerekek, a kiskorúak a boltban e, tájékozatlanul e, vásárolnak. Az alternatív e, e probléma megoldás e, konfliktus kezelési mechanizmusok kiváló kezdeményezésnek tűnnek, de talán el sikadt a figyelmünk a felett, hogy a helyi önkormányzatok milyen fontos szerepet játszhatnak a fogyasztó védelmeben, néha többet, mint az állami vagy az európai szint. Köszönöm, mondja az elnök. Két percet kap Liam Huang Ngok képviselő asszony. Euh, Madame la Présidente, euh, Köszönöm. En tant que shadow rapporteur pour le groupe SED, je me réjouis que le vote en... Köszönöm. Euh, Tunon Rohenstein asszonynak köszönet mondani, kiváló jelentést készített a belső piaci eredménytábla témájában. Néhány ötletünket is felkarolta. Például azt, hogy az eredménytábla esetében egy minőségi megközelítésre van szükség, ami azt is vizsgálja, hogy a végrehajtás, illetve jogszabályok átültetése terén tapasztalható hiányosságoknak mi az oka. A jó teljesítőkre, az éltanulókra és a lemaradókra is rá kell és lehet mutatni. Az eredménytábla remélhetőleg segít majd a tagállamoknak abban, hogy a jogalkalmazást és a jogátültetést hm, javítsák, felgyorsítsák. A tagállamok nem hm, mindig hm, elkötelezettek, illetve van, hogy bizony maguk a jogszabályok sem megfelelően vonzóak, és ezért késik azok alkalmazása és végrehajtása. Minél intenzívebb a párbeszéd az európai és a tagállami szint között, annál kisebb a veszélye annak, hogy rosszul ültetik át az adott irányelvet. A tízes cikk, illetve bekezdés nem szerepelt eredetileg a Tunundonstein jelentésben. Ez a belső piaci teszt ről beszél, miszerint minden új jogszabályjavaslat esetén meg kell vizsgálni, hogy a belső piacra milyen kihatással Eh, lehet az adott jogszabály. Úgy véljük, hogy ez haszontalan, sőt adott esetben akár veszélyes is eh, lehet egy ilyen értékelés, egy ilyen teszt, egy ilyen hatás eh, vizsgálat. Nem szeretnénk azt, hogy a belső piaci tesztre hivatkozva ezt kifogásként használva eh, ne hozzunk meg olyan lépéseket Európában, amelyekre pedig szükség van. Köszönjük, mondja az elnök. Reitzmann úr a következő. Elnök úr, biztos urak, Dali úr. Az a tény, hogy ma saját, három saját kezdeményezésű jelentéssel foglalkozunk a belső piac és a fogyasztóvédelem területén, mutatja, hogy a sikerek ellenére még sokat tennivaló. Mindenek előtt a tagállamokban, ahol sokkal jobban kell átültetni a belső piaci irányelveket. A bizottság által kitűzött célt nem sikerült elérni. A cél az volt, hogy 1%-ra csökkentsük az át nem ültetett irányelvek arányát. Ez azt jelenti, hogy az EU jogot nem alkalmazzák helyesen a tagállamok. 18 hónap áll a tagállamok rendelkezésére, hogyha a bizottság szegés miatt eljárás indít, míg megszületik a bíróság döntése. Ez a késedelem elfogadhatatlan. Ez a hiányosság problémát okoz az emberek körében, különösen a kis és középvállalatoknak, eh, amelyek harmonizált szabályokra akarnak hagyatkozni a belső piacon, és váratlanul bürokratikus eh, időrabló akadályokba ütköznek, amikor határon átnyúló tevékenységbe akarnak kezdeni. Fontos, hogy a szolvét hálózatot tovább eh, építsük. Ez egy online rendszer, probléma megoldásokhoz, megköveteli a tagállamoktól, hogy a pragmatikus megoldás érdekében együttműködjenek, amennyiben hibásan alkalmazzák a hatóságok a belső piaci jogszabályokat. Elég pénzeszköz, jól képzett munkaerőre van szükség a szolvit központokban. A liberálisok hangsúlyosan követelik azt, hogy váljanak ismertebbé a szolvit központok a tagállamokban, annak érdekében, hogy a határon át nyúló szolgáltatásnyújtást és áruértékesítést meg tudjuk könnyíteni. Nagyon fontos, hogy legyenek tájékoztatási kampányok, és egy könnyen jól érthető, jól könnyen hozzáférhető internet portál, ahova panaszokat be lehet nyújtani. Köszönöm szépen, kedves kollega! Másfél percben Háber úr. Elnök úr, a Belső Piac és Védelmi Bizottság elnökének nagy örömömre szolgál, hogy elmutatom, hogy mennyire fontosnak tartjuk, hogy Berni és Deli biztos úr mindketten itt vannak, ahogy arra többen is rámutattak. Másodszorban azt is meg kell jegyeznem, hogy a parlament számára is roppant fontos alkalom ez, van egy szakbizottság, amely három saját kezdeményezésű jelentést készített. A legfontosabb jogszabályok végrehajtásának eddigi eredményeiről. Ahogy az Bárnyi úr is mondta, fontos azt is megvizsgálni, hogy az elfogadott jogszabályok végrehajtása, alkalmazása hogyan alakul. Fontos fejlemény ez, a többi szakbizottságnak is érdemesebb példát követni ebben a házban. Köszönöm minden koordinátornak, aki együttműködött velem, és segítette a munkámat, illetve segített bevonni a nemzeti parlamenteket is ebbe a fontos folyamatba. Nagyon remélem, hogy ahogy ön is, önök is jelezték, biztos urak, eh, kialakul egy szélesebb belső piaci fórum, de szeretnénk, hogyha az erre vonatkozó a szolvit és az eredménytábló jelentések egyszerre látnának napvilágot, hogy ez egy éves visszatérő alkalom esemény legyen az Európai Parlamentben. Az Európa 2020 stratégiában egybekezdésről egybekezdést szenteltek a belső piacnak, azaz a hiányosságok kiküszöbölésére utalnak a tagállamokat szólítja fel ez a stratégia, ez a program arra, hogy többet tegyenek e téren. Többen elmondták a kollégáim közül, és köszönöm nekik, hogy a tagállamoknak többet kell tenniük a belső piac kiteljesítéséért. Ez egy kulcsfontosságú kezdeményezés kell, hogy legyen, amely sokkal többet érdemel egy rövid bekezdésnél az Európa 2020 stratégiában. Remélhetőleg az elkövetkezendő hetekben e hibát kiküszöbölik. Köszönjük, kolléga úr! Egy percben Trevor Coleman kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én ezek az első, aki kicsit eh, eltér véleményében a többiektől. A Fogyasztóvédelmi Uniós jogszabályok tagállami végrehajtásáról beszélünk. A piacok működését vizsgáljuk évente egyszer. Az egyik fő ajánlás az, hogy egy fogyasztóvédelmi eredménytáblát alakítsunk ki a fogyasztói elégedettség, a szolgáltatóváltás, árindexek, és így tovább jelennek meg ebben. A bizottság feladata, hogy a problematikus ágazatokat vizsgálja, a, amelyekre rámutat ez az eredménytábla. Ez egy bürokratikus hálózat a kis kereskedők számára Angliában olyan káros lesz, mint a közös halászati politika a kis halászok számára, tönkreteszi őket. Bürokratikus beleszólás és túlszabályozás iskola példája ez. Jó szendékú javaslatok ezek, ezt elfogadom, de azt hiszem, hogy csak prob- újabb problémákat teremtünk magunknak ezzel. Köszönöm, mondja az elnök. András Schwab kap szót kettő percben. Mikrofonó, por favor Kérem, a mikrofonba beszéljen. Biztos urak! Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kollégák már elmondtak, de nem kívánok ismétlésekbe bocsátkozni, csak a legfontosabb kérdésekkel foglalkoznék. Fontún asszony jelentése egy nagyon jól sikerült példa arra, hogy mi a parlament, hogyan tudjuk demonstrálni azt, hogy komolyan veszük mindazt, amiről döntünk a tanácssal közösen, és hogy ezt át is ültetjük a gyakorlatba, ez a tagállamok feladata. A bizottság és a parlament a következő években jobban oda kell, hogy figyeljen arra, hogy ez a gyakorlatba való átültetés sikerüljön. A gyakorlat azt mutatja, hogy amit a szocialisták akarnak, az az, hogy a, ők a letéteményesei a fogyasztó és a védelemnek és a munkavállalók védelmének, mi pedig a belső piacot akarjuk csak erősíteni, ez nem igaz, ez a megosztás. A belső piaci teszt célja éppen az, hogy az összes fontos elemet, ami nagyra értékelünk a belső piacon, és amire a vállalatoknak szükség van, együtt nézzük a fogyasztóvédelmi szempontokkal. Nem akarjuk csorbítani a munkavállalói jogokat, de azt akarjuk, hogy ezek a munkavállalók meg tudják vásárolni azokat a termékeket, amelyekre szükségük van nem akarunk eh, nehézségeket okozni, de szeretnénk, hogyha a szociális eh, struktúrák is eh, alkalmazkodnának a jövőben a körülményekhez döntéseket kell hozni. Nem lehet, hogy a bizottság foglalkozzon csak a nehézségekkel, és a parlament tündököljön, mint jótevő. Minden jelent, a jelentés, amit megvitattunk, kiváló kiegészítéseket kapott az árnyék jelentéstevektől, és a fogyasztó védelemmel ugyanúgy kell foglalkoznunk, mint azzal, hogy bízzanak a vállalatok a belső piacban. Ezt az egyensúlyt csak akkor tudjuk megteremteni, tisztelt képviselőtársaim, hogyha hosszú távon a belső piaci célt állítjuk a középpontba, a szétaprózótságot a különböző főigazgatóság között megszüntetjük, és csak így tudjuk a nagy európai projekt fontos célját jobban megvalósítani. Ezt elhanyagoltuk az elmúlt időszakban. Nagyon örülök, hogy ma mind a két biztos úr itt van velünk, és gondolom, hogy ezzel a lendülettel mennek neki a következő évnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztosoknak és a jelentés, többi jelentés tevőnek a munkát. Én a Szolvit jelentés, árnyék jelentés tevője voltam a szociálista képviseletében. Dali úr azt mondta, hogy itt az emberekről van szó valóban, az ember az állampolgálár ennek a középpontjában, és az EU állt által létrehozott problémáknak a megoldására is törekednünk kell nem igaz az, hogy most én a kormány képviselő vagyok, és én akarok tekinteni, nem a Solvitban mind a 27 tagállam segítő szándékkal vesz részt. Szeretnék tisztelettel adózni mindazoknak, akik a tagállamokban az ottani Szolvit központok létrehozásán dolgoztak. Nagyon kevesen tették ezt meg az Egyesült Királyságban, és a Szolvit központ nálunk a jó gyakorlat mint a példája lehet a Solvit Plus modellt valósítottuk meg. A témát integráltuk az európai szabályozói környezetben, a vállalkozásokkal foglalkozó gazdasági minisztériumban, és az egész EU-ban fontos lenne, hogy kivételekül mindenütt elegen dolgozzanak ezekben a központokban. Bárnyi biztos úr a a parlamentben felvetette ezt a kérdést, amikor nálunk járt. A szolid központok vezetőjének a szerepére kérdezett rá, és a mi képviselőinket volt az, amit ön ott elmondott. Szeretném tisztázni azt, hogy mit is értett azon, amit mondott. Ez nagyon fontos, hogy elegen dolgozzanak a szolvit központokban. Fontos, hogy a tagállamok eh, helyesen értelmezzék a szabályokat, és a belső piac eh, zökkenőmentesen dolgozhasson, a, eh, a legjobb árat és a legkiválóbb minőséget kapják meg a fogyasztók. Végül, miért nem tervez, szervezünk egy szolvit napot itt az Európai Parlamentben? Hiszen mindenütt jó lenne reklámozni, ismertebbé tenni a szolvitot. A nemzeti politikusoknak is tájékozódniuk kellene a szolvit előnyeiről. Támogassuk tovább a szolvitot, és segítsünk azoknak az embereknek, akiket itt képviselünk. Köszönöm. Köszönöm, Stéler asszony, Styler asszony. Most pedig másfél percben Lökegor kollégájé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hányék jelentés tevője voltam a belső piaci eredménytábla jelentésnek, és erre szeretnék koncentrálni. Ma az öröm napja van, valamennyien örülhetünk annak, hogy nagyon jó eredmények születtek a belső piaci scoreboard kapcsán. Azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy azért még van tennivaló és további előrelépésekre is szükség van. Örülök annak, hogy a szociáldemokratáknak most már az a véleménye, hogy ez jó gondolat, és nem értem nemmel szavazni az ilyen javaslatokra. Nem tudom, hogy néhány frakcióban még miért ilyen defenzívek és állnak elő ellenérvekkel, de hát erre még a későbbiekben vissza fogok térni. Nagyon örülök annak, hogy azért egységesen ítéljük meg nagyjából a jelentéseket. A jó dolgokra szeretnék most koncentrálni, tehát a jelentések pozitív elemeire. Mindenek előtt sikerült azt a középpontba helyezni, hogy mennyire fontos az, hogy a tagállamok erősít, erősebben belevonják nemzeti, helyi, regionális szinten egyaránt a saját hatóságaikat. Ugyanis hiányzik még a hatáskör, a kompetencia ezen a szinten. És ezért nagyon jó, hogy aktívabban vegyenek részt ezek a szervezetek és a munkában. Az előttem szóló javasolta, hogy szervezünk itt a parlamentben egy szolvit napot. Ezt egy nagyon jó gondolatnak tartom. Azt hiszem, sokan nem is hallottak még a szolvitről, ezért fontos, hogy tegyük ismertebbé a szolvitot. Végül még egy gondolat, ha megengedik. Szeretném megemlíteni azt is, hogy fontos lenne gondoskodnunk arról, hogy a sajtó a média számára is ismertebbé tegyük a szolvitot és a belső piaci eredmény táblát, valamint a e, fogyasztó e, védelmi barométert. Fontos, hogy a sajtó is foglalkozzon ezekkel. Elnök, köszönöm szépen, most pedig egy percben Kozsusnyik kollégája a szó. Elnök úr, Hölgyeim és Uraim! az a kezdeném, hogy Kuneva korábbi biztos asszonyt szeretném méltatni, szeretném megköszönni neki a munkát, amit a fogyasztóvédelem érdekében tett. Bányi úrnak, Dali úrnak, a mostani jövőbeni biztosoknak is hasonló sikereket kívánok. A cseh köztársaságban a szolvittal kapcsolatban egyértelműen úgy ítéljük meg, hogy nagyon jó dolog a szolvét, és hasznos a belső piac számára. Több tagállamban azonban változtatásokra lenne szükség a szolvittal kapcsolatban. Tudom, hogy a bizottság is dolgozik azon, hogy megszűnjenek a tagállamok közötti különbségek, és elháruljanak az akadályok, így valóban működhessen az egységes belső piac. Véleményem szerint valamennyiünk számára a lehetővé tenni a versenyképesség javítását, hogyha a határok nélkül valóban jól működne az egységes belső piac. Elnök, köszönöm szépen, most pedig kettő percben Karász úré a szó. Biztos urak, elnök úr, hölgyeim és uraim! Banyé biztos nyilat nyilatkozatát szeretném felidézni, amit a meghallgatáson mondott. Feladatunk az, hogy a belső piacot saját hazai piacunkkal, azonos piacá tegyük, alakítsuk. Ez azt jelenti, hogy az emberek, Európai Unió, az emberek számára az egész Európai Uniót a életterükké tegyük, de ez nem lehet az egész EU a hazájuk az embereknek, ez más dolog. A belső piacban még nagyon sok a lehetőség. A bizottság rá kell, hogy mutasson minden akadályra, és javaslatot kell tenni az akadályok megszüntetését lehetővé tévő intézkedésekre. Választ kell találnunk a globalizáció kihívásaira is, kifelé és befelé egyaránt. A belső piac erősítéséhez ez hozzájárul az is, hogy a kis és középvállalatokat erősítsük, hiszen a gazdaság 90%-át jelentik a KKV-k. Valósítsuk meg a Small Business Act-et minden tagállamban. Ezt tegyük a belső piacot fémjelző jogszabályá a 80%-a az ügyleteknek a hitelből finanszírozott ügylet csak 20%-át finanszírozák saját tőkéből, ezért szükség van, hogy erősítsük a hitelezési tevékenységet és az exportgazdaságot is. Vannak még feszültségek, amelyeket le kell küzdenünk. Van horizontális megközelítése, szembe megy sokszor a vertikális, a szektoriális megközelítéssel. Azután szembesülnünk kell a társadalmi valósággal, az adózás, a társadalom ter- és a kutatás területén még nem valósított meg, meg teljesen a szociális piacgazdaságok. Szükség van egy egyablakos rendszerre, ahol a fogyasztók egy helyen jutnak a szükséges információkhoz. Szükség van egy fogyasztói fórumra, és fontos, hogy egy napon foglalkozzunk mind ezekkel a kérdésekkel, és a belső piacot valóban hazai piacát tegyük mindenki számára. Köszönöm, most megadom Bernadett Vernyi asszonynak a szót. Tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ebben a mai nagyon fontos kiemelt vitában a három jelentésről. És köszönöm az előadónak az elvégzett munkát, gratulálok neki. Különösen a Solvit hálózatról szóló jelentés fontos, már nyolc éve működik a Solvit, hatékonyan megoldott számos problémát, és mégis még kevesen ismerik. Hányszor ö, kell ö, az egymásról vitát folytató cégeket felszólítani, hogy használják a szolvítot még mindig. Fontos, hogy Európában megerősítsük a fogyasztóvédelmet, és egyetértek azzal, amit a biztos úr elmondott. Ugyanakkor azt érzem és belátom, hogy például az én régiumban keveset tesznek ennek a projektnek az előre meneteleért. Franciaországban az a helyzet, hogy ugyan javult a konfliktusok megoldási aránya, de még mindig túl hosszú ideig tart egy-egy ügy lezárása, 15 hétig is eltarthat. A tagállamoknak sokkal több pénzügyi és emberi erőforrás kéne erre a célra fordítaniuk, és információs kampányra lenne szükség, hogy 2009-ben az arány ne legyen olyan gyenge, mint 2004-ben. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Tisztelt biztos urak, köszönöm, hogy megjelentek, és köszönöm az eladóknak is a munkát. Az Európai Unió belső piaca piacán még minden hiányosság ellenére azért óriási eredményeket értünk el. Kolman kolléga megjegyzését ezért nem nagyon érzem. Értem a belső piaci politika garantálja az jó árakat és a fogyasztók védelmét is. Nyilvánvalóan lehetne még jobban harmonizálni ezt a rendszert, és ebből még sokan többben profitálhatnának. Különösen fontos most ez, hogy a határokon át ívelő kereskedelem egyre nagyobb volumenű. Örülök annak, hogy a csoportos panasz intézménye kialakult, és nem amerikai, hanem európai mintára. Örülök, hogy ez tehát megvalósult, és a szolgáltatások területén persze még vannak gondok. Jó lenne, hogyha az Európai Unió végre valódi szolgáltatási ágazattal rendelkezne, valóban szabad belső piaci szolgáltatási ágazattal, megszűnne a nemzeti ö, hatáskörök dominanciája. Ez jobb minőséget garantálna, rövidebb várakozási időket, és így tovább. Itt még nagyon sok a bizonytalanság, ezért örülök, hogy Dali úr erről is beszélt. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti elnök úr, továbbra is súlyos gondok vannak itt. Ezért sokkal világosabb, átláthatóbb és hihetőbb szabályokat kell alkotni, amelyek a pénzügyi piacok turbulenciái esetén jól működnek. Egyébként a jelentés és a szabályok tervezete nagyon jó, remélem, hogy ebből lesz valami. Roszki úr, Kurszki úr kap most az EKR frakciótól két perc beszédidőt. Nagyon örülök annak, hogy a Szolvítról a parlament végre megnyilvánult, jelentéseket írt, és egyetértek a biztosok ajánlásaival is. Mint az EKR csoport sadója a bizottság szintjén sokszor hangsúlyoztam már, hogy mennyire fontos a Solvit megerősítése és a polgárok körében való ismertététele. Hiszen sok polgári jog és vállalkozói jog kapcsolódik hozzá, ezeket meg kell ismerni. A Solvitban hiszek, nagyon jó alternatívának tartom. A konfliktus megoldásban. Fontos azonban, hogy erről a polgárok tudjanak. Ehhez az internet kulcsfontosságú jele lehet, és ezért úgy gondolom, hogy a bizottságnak is követnie kéne a parlamenti ajánlásokat, és létre kéne hozni a bizottságnak egy közös internetfórumot a Solvit központok mellett, akár ilyen egyszerű címmel, mint solvit.eu. Fontos továbbá az is, hogy garantáljuk, hogy a nemzeti Solvit központok további pénzügyi forrásokat és emberi erőforrásokat kapjanak. Elnök, egy percben megadom Nyitrasz úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálni szeretnék valamennyi jelentés szerzőjének. A jelentések két dologra mutattak rá elsősorban. Egyhangúan a belső piacot erősítenék, a jelenlegi gyengeségeit próbálnák felszámolni, és védenék azt. A második nagy értéke a jelentéseknek az, hogy az egész Európai Parlament mögöttük áll, még azok is, akik eleinte szkeptikusak voltak a belső piacsal szemben, e tekintetben egységesek vagyunk. Ez egy fontos hozzáadott értéke a jelentéseknek. Lenne néhány megjegyzésem azonban velük kapcsolatban. Szolvit ügyben, ahogy már Kurszk úr is elmondta, ezt az eszközt ugye arra hozták létre, hogy a cégek közötti konfliktusokat rendezze, a különböző országok cégei közötti konfliktusokat. Ehhez, hogy ez jól működjön, azonban sokkal jobb együttműködésre lenne szükség, és hasonló szabályokra a tagállamokban mindenhol egyforma szabályokra. Ezért Tun ö, asszony jelentésének kitételeit különösen üdvözlöm, amikor azt mondja, hogy a bizottságnak az a feladata, hogy olyan modellt alakítson ki a Solvit kapcsán, ahol a jogalkotás nem mond ellent a belső piac egyéb szabályainak. Ha sikerül egy ilyen mechanizmust kialakítanunk, akkor garantált lehet, hogy a belső piac valóban működik. Elnök. Barbara Weiler asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos urak! a belső piac jelentősége és a fogyasztóvédelmi politika jelentősége azáltal is kidomborodik, hogy most kiemelt vitát szenteltünk ennek a három jelentésnek. Mindhárom előadónak és a sok shadownak meg szeretném köszönni azt, hogy elvégezték ezt a komoly munkát. Két kritikus témára szeretnék most reagálni felszólalásomban. Az egyik az, hogy ugye a bizottság is, és mi is úgy gondoljuk, hogy a belső piacon viszonylag már harmonikusan működik sok minden, és fair a piaci ajánlatok és a fogyasztók védelme is megvalósul. Ez alapvetően igaz, de még mindig vannak olyan felelőtlen cégek, akik a rövidtávú haszonra utaznak pusztán, és közben elhanyagolják a fogyasztóvédelmi szempontokat. Ezért másfelől pedig még mindig túl sok az alultájékoztatott fogyasztó. Jobb tájékoztatásra van szükség, nem egyszerűen arra, hogy rá legyen írva a termékre, hogy mi van benne, hanem folyamatos kampányolásra a fogyasztóvédelmi jogok mellett. Németországban azt mérték föl, hogy a 20-30 éves körében csak minden második ember tudja definiálni, hogy mit is jelent az infláció. A deflációt meg végképp nem értik. Tehát az iskolákban is terjeszteni kéne ezeket az alapismereteket a belső piacról, a fogyasztóvédelemről, a makroökonómiáról. Ez a fogyasztók érdeke, az elnök félbeszakítja a felszólalat. Azt mondjam, elfogyott a beszédidője. Egy másfél percben Stolojan úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az egyik alapvető joga Európa polgárainak nem más, mint hogy az, mint hogy amikor valami, valamilyen szolgáltatást akarnak igénybe venni, vagy terméket kívánnak vásárolni, függetlenül attól, hogy mely tagállamban élnek, ugyanolyan eh, feltételekkel tehessék ezt meg, ugyanolyan áron, stb. Amikor különbségek vannak mégis a kondíciókban, akkor ezeknek indokoltak kell lenniük. Úgy vélem, hogy elsősorban a banki és pénzügyi ágazatban kell odafigyelnünk ezeknek a jogoknak az érvényesülésére, ugyanis a belső piacon óriási különbségek vannak a banki és pénzügyi szolgáltatások díjai tekintetében. Például egy román lakos, ha igénybe kíván venni egy szolgáltatást egy olyan banknál, amely Romániában és Franciaországban, Olaszországban vagy Ausztriában is aktív, sokkal magasabb díjakat fog fizetni ugyanazért a szolgáltatásért, mint francia, olasz vagy osztrák fogyasztótársai. Szerintem ez tisztességtelen, igazságtalan, és pontosan ez az, ami ellen az Európai Bizottságnak fel kellene lépnie. Köszönjük, Stolajan úr. Egy percre kap szót. Ellen Kelly képviselő. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Szeretnék gratulálni az IMKO szakbizottságban dolgozó kollégáknak. Az eredménytábla nagyon fontos téma, közel áll a szívemhez és jól mutatja, hogy a tagállamok hogyan bánnak az uniós irányelvekkel. Azért is tartom ezt fontosnak, mert állandóan arról hallunk, főként Írországban, az én hazámban, hogy az Unió túlszabályoz, és hogy ezt milyen nehéz átvenni. Hogyha egy pillantást vetünk az eredmény táblára, akkor láthatjuk, hogy 67 esetben rosszul alkalmazta az uniós jogszabályokat Írország, és az 1%-os célt is sem teljesíti vagy éppen hogy kérdés. Kinek a hibája ez? Az állítólagos túlszabályozás. Ha a tagállamok nem veszik át az uniós jogszabályokat és nem alkalmazzák azokat, akkor az az unió hibája, vagy a tagállami? Szerintem inkább az utóbbi. Az eredménytábla a jövőben talán foglalkozhatna a túlszabályozás kérdésével, az úgynevezett gold platinggel, amikor a tagállamok az irányelv végére bigyeztenek egyéb témákat. Köszönöm. Most egy másik Kelly, Sean Kelly kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Először is a Solvit név kitalálójának, hogy gratuláljak. Már a név is kiváló, pontosan elmondja, hogy mit csinál ez. 2002-ben hozták ezt létre, évről évre egyre több e, esettel foglalkozik. 2008-ban 22%-kal nőtt az esetek e, száma. E, több mint ezer esetben több tízmillió eurót sikerült a Szolvitnak megspórolnia. azonban 53-ról 69 napra nőtt az várakozási idő, valószínűleg azért, mert kevés az ember, kevés a pénz, hiányos a képzés, ami összefügg az Európa 2020 tartó tanulás és képzés kérdésével, illetve a helyi aspektus is hiányzik, a bevált gyakorlatok cseréje szintén hiányos. A fogyasztóknak tisztában kell lenniük e, ezzel a lehetőséggel. Főként egy szolvit.eu honlap segíthetne ebben, és bizalmat, e, a bizalmat is nevelhetné. Ahogy azt kollégám is elmondták, az egyes tagállamokban e, a fontos, hogy megvizsgáljuk, hogyan ültetik át az uniós jogszabályokat a gyakorlatba. Végezetül a kollégám, aki azt mondta, hogy újabb problémákat csinálunk, ahelyett, hogy megoldanánk őket. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy végre egy uniós megoldás egy létező kérdésre. Köszönjük. Szilvana Rapti kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a jelentés készítőinek megköszönni a munkát, és gratulálok nekik. Azt hiszem, minden okunk megvan az optimizmusra a belső piac kapcsán. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik Thun a jelentésének a tizedik pontjával függ össze. Nagyon fontos számunkra, és valószínűleg ez lenne a legjobb megoldás, hogyha ki tudnánk mondani azt, hogy a munkavállalói jogokat, a szociális jogokat, a társadalmi környezetet nem tekintjük akadálynak a belső piac működésének a szempontjából. A második megjegyzésem a szolvittal függ össze. Ez egy kiváló mechanizmus, de még erősíteni kell, támogatásra van szüksége szeretnék én is nyomást kifejteni a saját kormányomra, a görög kormányomra, hogy tegyenek valamit mindez idáig. Összesen ketten dolgoznak a Szolviton. Persze hallottam, hogy Franciaországban csak egyetlen egy gyakornok végzi ezt a munkát, úgyhogy bármi biztos úrnak is lesz elég dolga. Köszönjük a kollega nőnek. Mielőtt a CatchDI részre áttérnénk a spontán felszólalásokra. Utolsóként megadom a szót Pascal Grunyinak egy és fél percre. Köszönöm, elnök úr! Valóban nagy vonalúban velem, biztos urak, kedves kollégák! Az új ö, ö, hálózat, amely az uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos, illetve a vitás kérdések megoldását segíti, ez a Solvit. 2002-ben jött létre, 22%-kal nőtt egy év alatt 2008-ban az által kezelhető ügyek száma, azonban a megoldott ügyek, esetek száma csökkent. Érdemes azért elgondolkozni azon, hogyan lehet megerősödni ezt az intézményt, anélkül, hogy a hatékonysága csorbát szenvedne. A célunk az kell, hogy legyen, hogy az uniós polgárok és cégek problémáikra gyors megoldást találjanak, és jogaik védelme ne sérüljön. Ehhez a Solvit kezdeményezést a tagállamokban valahogy javítani kell, hiszen a hálózat csak így lehet hatékony. Alapvető fontosságúnak tartom hogy a Solvit hálózat eh, létezéséről minél többen tudjanak, hiszen 2008-ban 32,5 millió euró megtakarítást eredményezett, és a amúgy is túlterhelt eh, jog igazságügyi rendszerekről is részben leveheti a terhet. Fontos, eh, hogy a belső piaci jogaikkal tisztában legyenek a cégek és a fogyasztók, ehhez megfelelően médiakampányra van szüksége petíciós bizottság tagjaként azt kell, hogy mondjam, hogy a Szolvittal folytatott együttműködés eh, lehetne szorosabb is, és ezzel segíthetnénk. Köszönjük, képviselőasszony! Ezzel az egyéni hozzászólók listájának végére értünk, és most pedig öten a spontán felszólalások keretében eh, kapnak szót. A szabály szerint ötten kaphatnak szót, azok közül, akik szót kértek. Elsőként egy percben Henslik asszony. De csak egy percben. Köszönöm, elnök úr! Biztos urak, hölgyeim és uraim! Szeretnék én is gratulálni a három előadónak, kiváló jelentéseket készítettek. Az elmúlt hetekben sokat beszéltünk arról, hogy a belső piacot újra lendületbe kell hozni. Monti úr jelentését várva várjuk. Véleményem szerint nem koncentrálunk e, eléggé az Európa 2020 stratégiában a belső piaci kérdésekre. Olyan belső piacra e, van szükségünk, amelynek ne, nem csak a neve belső e, és közös, hanem valóban közös és belső jól működő, ahol szabadon mozoghatnak áruk, szolgáltatások, tőke és az emberek, vannak még sajnos akadályok, amelyeket le kell bontani, a meglévő jogszabályok alkalmazása terén vannak hiányosságok a tagállamokban, vannak kiegészítő intézkedések, kiváló kezdeményezés például a szolvit rendszer is. Az elnök megszakítja a hozzászólt, az egy perccel lejárt, a következő hozzászólónak adom meg a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! a jelentés tevő által levont következtetéseket tudom csak ismét hangoztatni. Rendkívül fontos, hogy legyen egy aktív fogyasztóvédelmi politika. Szeretnék most néhány kritikus pontra kitérni. Ez a belső piaci eredmény tábla nagyon fontos és hasznos eszköz, de nem teljesen elég, hiszen nem tud megoldást adni a fogyasztók problémáira. Ezért nem szabad csak a piaci kereslettel foglalkozni az eredménytábla kapcsán, nem szabad, hogy csak passzív alanyt lássunk a fogyasztókban aktív fellépésre van szükség, hiszen fenntartható, etikus fogyasztást szeretnénk erősíteni. Fontos, hogy környezetpolitikai, környezetvédelmi szempontokra is figyelemmel legyünk. Az akinek még több elemét meg kell vizsgálnunk, félbeszakítja az elnök eh, a hozzászólót. Tarabella. Köszönöm szépen, elnök úr. A fogyasztóvédelmi javaslatokkal kapcsolatban szeretnék néhány eh, pozitívumot megemlíteni mindenképpen eh, jobb jobban kell tájékoztatnunk a fogyasztót, nagyon jobb felvilágosításra van szükség, hogyan tudja kihasználni a határon átnyúló mozgás lehetőségét. Az osztrák eh, kartel jogot vizsgálva mm, sok visszaélést tapasztalunk, és a bankok is eh, nagyon sokszor a hitelezéskor eh, nem helyesen járnak el. Néhány problémát szeretnék felvetni nagyon nagy hátrányok vannak a garancia és a szavatossági joggal kapcsolatban. Ezért szükség lenne olyan záradékokra, amelyeket például nálunk Ausztriában nagyon szigorúan kezelnek. Azután meg kellene fontolnunk a kedvezőbb helyzet elvét, azaz ezt is adott esetben a fogyasztók számára biztosítani kellene. Elnök, köszönöm szépen. Meg Guinness asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr a fogyasztó védelmet valamennyien támogatjuk, a gond csak az, hogy néhány tagállam csak beszél, a száját járatja a szolvit mechanizmussal kapcsolatban, biztosítani kell, hogy elég munkatárs is dolgozzon a központokban. Az én irodámban is konkrét példákról tudnék beszélni. Van például az Európai Unió beli ingatlan ügyletekről volt szó. Szóval tudom, hogy az EU-nak nincs kompetenciája, de azért szeretném megkérdezni a tagállamoktól, hogy, vagy megkérni a tagállamokat arra, hogy más tagállambeli polgárokkal ugyanúgy bánjanak, mintha a saját polgáraik lennének. A következő dolog, a European City Guide nagyon sok fejfájást okozott már a parlamentben, de ez továbbra is működik. A tagállamokban védelmet kell biztosítani a polgároknak. Az emberek belső piachoz való hozzáállását azt határozza meg, hogy ezeken a területeken milyen tapasztalatokat szereznek, akkor is, ha itt az EU-nak nincs kompetenciája. Elnök, köszönöm és Sajdemóza asszony az utolsó ebben a körben. Köszönöm szépen! És nagyon köszönöm ezt a nagyon jó vitát itt ma reggel. Örülök annak, hogy Barnier és Dali biztos urak is aláhúzták. Szükség van arra, hogy erősítsük, támogassuk a belső piac működését. Hét asszony jelentésében a 14. pontot szeretném felvetni. Itt arról van szó, hogy hozunk létre egy Európai Fogyasztóvédelmi Ügynökséget. Szeretném meghallgatni a biztosoktól azt, hogy dolgoznak -e ezen, készülnek-e majd tanulmányok például fogyasztói magatartásról, ez lehetne a bizottság és a parlament munkájának az alapja a fogyasztóvédelmi területen. Kérdezem Önöket, mik a bizottság tervei, kívánnak ezen tovább dolgozni? El tudom képzelni, hogy egy ilyen ügynökséget mondjuk Máltán vagy Franciaországban lehetne létrehozni. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel a spontán hozzászólásokat is meghallgattuk, és most szeretném felkérni a biztosokat arra, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Először Barnier biztos úr szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. Sajdamúze asszony az előbb éppen azt mondta, hogy ez az eszmecsere, a vita nagyon magas színvonalú volt. Valóban ezt én is így gondolom. És hagy reagáljak az elhangzott egy nagy részére, különösen arra, amit azzal kapcsolatban mondott, hogy sok kritikus, konstruktív észrevétel is elhangzott a mai vitában, ez nagyon jó vita volt, igen, ezt én is így gondolom. Most 1500 irányelvről beszélünk, 1500 irányelv ilyen nagy joganyag támasztja alá, vagy segíti a belső piac működését. Itt egy nagy európai piacról talán jobb lenne beszélni, és nem belső piacról, nem tudom, hogy mit lenne egyértelműbb a fogyasztók számára. Malcolm Harbour kollega azt mondta, és a belső piaci szakbizottság nevében beszélt, hogy még sokat tennivaló, és mi lesz a következő öt évben számomra ez a vörös vonal, az iránymutatás, aminek a mentén dolgozni fogok. Ezt többen is kérdezték, ezért erre válaszolok. Hölgyeim és Uraim, az a szándékom, hogy mindennapi munkám során a jogi szabályok segítségével is azon dolgozom, hogy a kontinensünkön lakó embereket segítsük, és természetesen foglalkoznunk kell, ha a piacokról beszélünk, a pénzügyi piacokkal is, és a pénzpiacok a reálgazdaságot és az embereket kell, hogy szolgálják a fogyasztóknak, a kis- és középvállalatoknak a belső piacot ismét a sajátjuknak kell tekinteniük. Ezen fogok dolgozni. És a bizottság úgy ítéli meg, hogy itt a bizalom rendkívül fontos. Rosfor úr és más képviselők is felvetették a bizalom, a kölcsönös bizalom kérdését. Rosa van Thunnak szeretném még egyszer megköszönni a kiváló magas színvonalú jelentést. A belső piaci eredménytáblával kapcsolatban a jelentés nagyon sok olyan javaslatot tartalmaz, amelyeket érdemes megfontolnunk ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy talán több mutatót alkalmazzunk. Gephardt asszony azt kéri, hogy gazdasági és társadalmi szempontból is értékeljük az irányelveket. Talán ezt a Malcolm Harbour konstruktív kritikájára ki kell térnem, és Hanslik képviselő is mondott néhány kritikus dolgot a 2020 as stratégiával összefüggésben. Nos, ezt éppen tegnap tették közzé, és ennek a stratégiának a belső piac áll a középpontjában az intelligens, a zöld növekedés, a, például az, hogy jól éljünk a pályáztatások lehetőségével, tisztességes módon valósuljon meg a növekedés. A belső piac természetesen mindenütt jelen van, de tisztelt Malcolm Harbour a 2020-as stratégiáról szóló szövegben nem lehet szó mindenről, így nem lehet szó a védelmi politikáról. Nem arról van szó, hogy a bizottság nem akar foglalkozni mindennel, amivel kell foglalkoznia, de ébernek kell lennünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy az általunk megalkotott jogszabályokat korrektül hajtsák végre és biztosítani kell azt is, hogy minden ellenőrzés is megvalósuljon, ellenőrizzük azt, hogy a belső piaci szabályokat valóban betartják-e a fogyasztók pedig kell, hogy bízzanak abban, hogy ez így is lesz. Tun asszony jelentésében nagyon sok jó gondolat van, például a belső piaci fórum létrehozásának a gondolatát egyetemen támogatom. És valóban talán még további kezdeményezéseket is lehetne tenni ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Dali kollégámmal együtt dolgozunk majd ezen. Azután itt van egy másik kérdés, a Solvit hálózat erősítése és bővítése, ezt én is nagyon fontosnak tartom. Teljesen egyértelmű, hogy nem csak a politikai nyilatkozatok fontosak számomra, az azt követő munka, a megvalósítás, ezen fogok dolgozni, és nem csak mennyiségi értékelés kívánunk végezni, tehát hogy azt, nem azt mérjük csak, hogy hány irányelvet ültettek át, hanem minőségi értékelés is fogunk végezni. Ez egyik képviselő teljesen egyértelműen azt mondta, hogy tulajdonképpen jól ültetik át a az irányelveket, és jó minőségek a jogszabályok, amiket megalkotunk, hát ez zene egy biztos füleinek. Mindezek a gondolatok, amiket a képviselők felvetettek, nagyon hasznosak. Schwab asszony Rojtova, Schwab úr Rojtova asszony is kihangsúlyozták ezeket a szempontokat. Végezetül még a Szolvitról egy rövid észrevételt. Támogatom azt a felvetést is, hogy a Solvitnak hozunk létre egy internetes honlapot, solvit.eu. Ez egy nagyon jó gondolat, akkor azok, akik eh, a Solvitot meg akarják találni, ezt könnyen megtehetik. Tehát legyen egy internetes eh, weboldal solvit.eu, vagy talán inkább pont Európa, Kelly úr is elmondta, hogy a szolvit szó nagyon találó, ez egy egyszerű, rövid szó, én is így ítélem, és szerintem is nagyon jó a szolvit szó. Jól működik, és a gond csak az, hogy sokan vállalatok is még nem tudják, hogy van ez a lehetőség, és hogy segít nekik a szolvét a problémáik megoldásában. Úgy gondolom, és néhányan önök közül ezt elmondták, Rossi úr, Styler úr, Rapti úr is kiemelték azt, hogy nem elég a pénz, ami a szólít rendelkezésére áll. És itt említették Franciaországot, ahol csak egy gyakornok dolgozik ezen. Most én nem francia miniszterként szólok önökhöz, korábban ugye francia miniszt, Franciaországban miniszter voltam, de e, most biztosként mondom azt, hogy természetesen azért a hazámban is e, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy jól működhessen a szolvét, és ehhez pénzre, forrásokra van szükség. Erről majd e, beszélni fogok, ha ellátogatok Franciaországba vizsgáljuk tehát folyamatosan, hogy megfelelően működik-e a belső piac. Természetesen még nem zárult le a munka a belső piaca kapcsolatban. Sok feladat eh, vár még ránk. Eh, eh, Karasz úr, Kusnyovszki úr beszéltek arról, hogy a határon átnyúló tevékenységet meg kell könnyíteni, és az akadályokat el kell távolítani. Ezt talán nem mondtuk ki elég határozottan, de a 2020-as stratégiában azért mindez benne van. És a kollégiumban, a biztos a kollégiumában 12-15 kollega is foglalkozik a belső piaci jogszabályok megvalósításán. Az együttműködésről Buszutil úr beszélt, azt mondta, hogy a Szolvét, az állampolgári ombudsman és a petíciós szakbizottság közötti együttműködést erősíteni kell, ezt támogatom. Rülő asszony és a Költségvetési Bizottság tagjai is olyat mondtak, amit csak maximálisan támogatni tudok, azaz legyenek szemináriumok, legyenek egyeztetések. Hát évente kettő már van, de ellenőrizni fogom, hogy ez elég-e a régiókban a szolvitett felelősök együttműködését mindenképpen megpróbáljuk majd erősíteni. Jogosan kritizálták a belső piaci tesztet. Tehát azt mondanám, hogy ne dramatizáljuk itt a helyzetet. A jogalkotási javaslatokban természetesen a szerződéseket tiszteletben kell tartani, és erre gondolt mindössze a jelentéstevő. Tehát legyen egy teszt, amiben bebizonyítjuk, hogy a belső PC jogszabályokkal valami összhangban van-e. Már minden jogszabályt egyébként bizonyos kritériumok mentén ellenőrzünk, környezetvédelmi, szociális, gazdasági kritériumok mentén. Ennyit már most is el tudok mondani, tehát amikor egy jogszabályt megalkotunk, akkor ezt a tesztet, ezt a vizsgálatot elvégezzük. A célunk az, hogy minden jogszabály a polgárok és a vállalatok érdekét szolgálja. Thank you, Commissioner Barnier. Köszönjük Barnier biztos úr, most Deli biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr kollégámhoz hasonlóan, Bárnyóhoz hasonlóan, nagyon örülök annak, hogy egy ilyen élénk vitában vehettem részt, és ilyen szakszerű véleményeket hallhattam a képviselők részéről a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Mindannyiunk érdeke, hogy valódi partnerségben dolgozzunk tovább a célok közös elérése érdekében, és a fogyasztók legyenek a központban. Ha megengedik, egy gondolatot megismételnék az előző felszorolásomból a gazdasági érvek mellett, amelyeket ugyancsak folyamatosan érvényesíteni kell, nagyon erősen oda kell figyelnünk arra, hogy Európát a polgáraival végre újra összehozzuk, és ez talán a legnagyobb kihívás, és ez a fogyasztóvédelmen keresztül történhet többek között. Tudom, hogy egyik fő feladatom e gondolat megvalósításának koordinálása, és örülök annak, hogy önök nagyon odafigyelnek erre a témára. A fogyasztóvédelmi eredménytábla olyan eszköz, amelyel fel tudjuk tárni a piac hibáit, és amely lehetővé teszi számunkra, hogy új stratégiákat alakítsunk ki e hibák felszámolására. Ez egy alapvető mechanizmus, nagyon sok párhuzamos célja van, és tovább erősítheti a fogyasztóvédelmet. Ez az eredmény tábla tulajdonképpen a mi fülünk és szemünk, és a fogyasztóvédelmi szempont alkalmazása valamennyi politikában és közös erőfeszítésünk arra, hogy ez megvalósuljon valóban, egy erősebb, tudatosabb európai fogyasztót fog eredményezni, ez a cél. Nyilvános egyeztetések után tavaly a bizottság most értékeli a résztvevők megjegyzéseit és a közös megoldásokat keresi, a fogyasztók szempontjából elsősorban, anélkül, hogy amerikai gyakorlatokat akarnánk átvenni. Eltökéltek vagyunk amellett, hogy mi fogjuk ezt a témát előbbre vinni a világban. Bárnyi barátom már több kulcsfontosságú kérdést kifejtett önök számára az EU 2020-as stratégia kapcsán. Ha közelebbről megnézik a szöveget, akkor azt is fogják látni, hogy a fogyasztók vannak a belső piaci politika szívében, központjában. A fogyasztók miatt csináljuk az egész belső politikát, és meg szeretnénk erősíteni a fogyasztók ezen pozícióját. A fogyasztók tájékoztatása révén például, és úgy vettem észre, hogy ez önöknek is fontos szempont, és azon vagyunk, hogy új területekre terjesszük ki ezt a fajta tudatosítást. A fogyasztóvédelmi ügynökség kapcsán pedig hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok kizárólagos kompetenciájának hangsúlyozása mellett szükség van európai szintű intézkedésekre a politikai jó működéséhez. A bizottság támogatja, kiegészíti a tagállami kezdeményezéseket, és folyamatosan értékeljük EU szinten, hogy hol tudjuk kiegészíteni a tagállamok végrehajtási kompetenciáját, és milyen infrastruktúrális segítségre van szükség ehhez. A bizottság a különböző opciókat alaposan tanulmányozni fogja. Remélem, hogy önökkel együtt ezen a területen jelentős előrelépéseket sikerül majd a közeljövőben elérnünk. Köszönöm. Köszönjük, Dali úr. Most Tunund Hohenstein asszonynak adom meg a szót előadói minőségében, hogy levonja a következtetéseket. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Meg szeretném köszönni valamennyiüknek ezt az izgalmas vitát, a reakciókat, a kommentárokat. Ahogy most eh, látjuk, hogy két biztos jelent meg körünkben, ebből is látható, hogy az új parlament és az új bizottság komolyan veszi az együttműködést, különösen a belső piac továbbfejlesztése területén. A belső piac, az egységes piac az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya. Köszönöm ezért önöknek, hogy pozitívan nyilvánultak meg számos javaslatunkkal kapcsolatban, amelyeket leírtam a jelentésben. A szocialista kollégák ö, eleinte a tízes bekezdés miatt ö, fenntartásoknak adtak hangot. Most emlékeztethetem őket arra, hogy ez a javaslat már egy 2003-ban elfogadott IMCO bizottsági javaslatra épül a belső piac kapcsán. Tehát nincs ok félelemre, nem fogja a szociális aspektusokat befolyásolni, tönkretenni ez az új javaslat, amely nem is új. A biztos úr éppen említette azt a tényt, hogy minden új jogalkotást úgy kell megfogalmazni, hogy annak szociális, környezeti aspektusait is mindig végig kell gondolni. Tehát nincs ok a pánikra. Mindannyian úgy akarjuk fejleszteni a belső piacot, hogy közben felszámoljuk a protekcionista hozzáállást, és valamennyi szempontra figyelemmel legyünk. Az európai integráció csak akkor valósul meg, ha a polgárok kerülnek a politikák középpontjába. És ha a kormányok, a közigazgatás polgárbarát módon működnek. Szerintem javaslataink ebben a jelentésben a választók jobb bevonását fogják lehetővé tenni az európai gondolkodásba és erősíteni fogják a belső piacot is, amely viszont európai érdek. Erősítenünk kell továbbá ezen belül azon eszközöket is, amelyek támogatják a belső piac megvalósulását. A négy jelentés megjelentetése nagyon fontos. Ne féljünk már annyira a piac szótól. Saját hazám történetében nagyon sok bajhoz vezetett az, hogy sokáig nem volt szabad piac. Örüljünk annak, hogy van végre szabad piac, amely egyúttal a polgárok szabadságát is kifejezésre jutatja. A két dolog mindig kéz a kézben jár. Garantáljuk azt, hogy ezek a szabadságok semmilyen módon nem korlátozódhatnak. Segítsük polgárainkat abban, hogy a meglépett vívmányokat, meg elért vívmányokat tovább vigyék. Köszönjük, mondja az elnök két percben, hát asszony. Köszönöm, elnök úr. Roppant érdekes volt hallgatni a kollégák képviselőtársaim véleményét és a biztos urakat, akik megígérték, hogy egy mindennek lesznek annak érdekében, hogy az unió védelmi politikáját továbbfejleszék. Lenne egy-két hozzáfűzni valom. A fogyasztóvédelmi szervezeteknek roppant fontos szerepe van a fogyasztóvédelmi politika végrehajtásában, illetve a fogyasztók jogainak eh, e, sérülésére, ők világíthatnak rá, ők mutathatnak rá, ezért nemzeti szinten hatékonyabb fellépésre van szükség, arra kell ösztönöznünk a tagállamokat, hogy a fogyasztóvédelmi szervezeteket a döntéshozatali folyamat minden stádiumába bevonják, főként akkor, amikor fogyasztóvédelmi aspektusokkal is rendelkező jogszabályokat fogadnak el. A tagállamok feladata az, hogy megfelelő munkaerőt, megfelelő számú alkalmazottat és eh, pénzt rendeljenek eh, a belső piac eredmény táblával kapcsolatos feladatokhoz, illetve a fogyasztóvédelemhez. Az eredménytábla általában szólva segíthet a fogyasztókra hatással lévő politikák eh, alakításának javításában, és minden szakpolitikai területet, területre igaz. Ez fontos, hogy európai és nemzeti szinten is kezeljük ezt a problémát, éppen ezért nagyon várom, hogy egy év múlva újra vitázhassunk erről a kérdésről itt e házfalai között. Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban a harmadik előadó, előadónk Buszói úr kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Bárnyi úrnak és azon kollégáknak, akik első parlamenti képviselőként eh, jegyzett eh, jelentésemet dicsérték. Egyetértünk, a Solvit kiváló kezdeményezés, ezért javítanunk kell, és eh, tájékoztatunk kell mindenkit Európában arról, hogy létezik egy Solvit, és hogy segíthet nekik abban, hogy jogaikat megvédjék. A belső piaci bizottságban és a petíciós bizottságban elért eredmény, kompromisszum, kielégítő a Solvit. Egy működő és egy jól működő hálózat, de vannak még nehézségek, vannak még hiányosságok, nem csak a fogyasztók, hanem a Solvitban dolgozók szempontjából is. Ezekre a hibákra többen utaltak a vita során. A Solvit központokban több alkalmazottra, munkatársra van szükség, akik megfelelően képzettek, tájékozottak, és akik megkapják a megfelelő képzést a belső piaci szabályokkal kapcsolatban. Jogi tanácsot is kapniuk kell a közintézményektől, illetve az Európai Bizottságtól, hiszen a roppant, összetett, bonyolult, komplex esetekkel is találkoznak a szolvit központokban dolgozók. A Szolvittól érkező ilyen kérésekre néha az Európai Bizottság sajnálatosan lassan reagál. Köszönöm Bárnyé biztos úrnak, hogy az Európai Parlament plénum előtt vállalta, hogy a www.solvit.eu portál minél hamarabbi beindítását támogatja. Úgy vélem, hogy a Solvit hálózat jól működő, de még jobb lehet, ezért kérek minden frakciót, hogy szavazza meg a jelentésemet. Mulțumesc. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Buszóhi úr. Akkor ezzel a közös vitát lezárjuk, és holnap kerül sor a szavazásra. És köszönöm a biztos uraknak is a jelenlétet. Our next item on the agenda. Következő napi rendi pontunk Carlos Coelho jelentése a hosszú tartózkodásra jogosító vízumot